Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, please, sit down, please. Please. Azt kérem önöktől, hogy foglaljanak helyet. Üdvözlök mindenkit. Ezzel megnyitom az ülést ez a szakbizottságunk alakuló ülése. Üdvözlünk minden tagot, üdvözlöm mindenek előtt a számos új tagot is. Az eddigi tagokat sem felejthetjük el. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy megnyílt az ülés, és akiknek nem itt van a helyük, kérem fáradjanak a terem hátsó részébe. Itt elől az mi foglalunk helyet, és a feladatunk az, hogy megválasszuk az elnököt, a négy alelnökkel, nem kívánunk vitát folytatni olyan témában, amely nem függ össze szorosan a napi rendünkkel. Az elnök megválasztása, az első feladat, és ezt követi az alelnökök megválasztása. Vannak olyan póttagok, akik, vagy amelyek teljes jogú tagokat helyettesítenek. Ha igen, akkor kérem ezt név szerint közöljük a póttagokat, tehát ilyenkor fel kell olvasni Bernstein úr Eszter de Lange asszony képvisel, Christian Éler Werner Langen képviseli. És tapsot érdemel, úgy látom Angela Niblert, Markus Pieper képviseli, Lode Zatini kolléga képviseli, Szaudiarkas González Pons. A szocialisták és demokraták esetében Párhitis kollégát Manka úr, Manka Csévi képviseli. Adam Giereket Ole, Lud, Ole Ludvigson, Dan Nikat, Szoli Majza, Mojza kolléga, tehát az, aki a porttag az ECR esetében Bácsitól urat Zapotero kolléga képviseli. Az ALDE esetében és van egy helyettesítés, a zöldek esetében Bütikó felület Janik Sadó képviseli, végül pedig Lauda Ferrara képvisel egyik kollégát. Nos, én is képviselek valakit, helyettesítek Pablo, Pablo Esenik Roba. Itt van. Ja. Kiváló. Látom, itt van. Jó, most derült ki, hogy itt van. Rendben. Nos, hát a helyettesítések a következő módon alakulnak, amiket e, felsoroltam. Ülés közben vagy szavazás közben már ilyet úgysem lehet tenni. Azt hiszem ezzel befejeztük a helyettesítések témáját, és világos, hogy ki rendelkezik szavazati joggal. A titkárság megnézi, hogy szavazóképesek vagyunk-e. Kvórum rendben van. 17 tagot jelent ez, de lényegesen többen vannak jelen. És mivel a szavazóképesség adott, megválasztjuk az elnököt. A frakciók kívánnak-e javaslatot tenni? Kárinc úr. Köszönöm elnök úr a néppárt nevében. Jerzy Buzeket szeretném javasolni az alelnöki posztra. Avete sentito, c'è la candidatura del collega Buzek. Hallották, Buzek urat javasolták jelöltként. Elfogadják ezt a jelölést? Igen, jelöltként tartom a helyet. mi Igen, akkor megkérdezem, hogy van-e további jelöltünk, javaslunk-e valaki mást is erre a tisztségre? Nem, megállapítom, hogy nem. Akkor pedig javaslom, hogy ha a bizottság egyetért, akkor közfelkiáltásra válasszuk meg az elnök urat elnökönké. Tehát Buzek úr lesz a bizottságunk elnöke. akkor hát ezzel a tapsal Buzek úr a közfelkeltesős megválasztás után elnökként elfoglalhatja a helyét. Gratulálok önnek, Buzek úr, és akkor egyből át is adom az elnöki széket önnek, és sok sikert a munkájához. Uh, thank you very much, colleagues. Köszönöm szépen, kollégák! Köszönöm szépen a bizalmukat! Köszönöm, hogy megbíznak bennem! Garantálom uh, a viták fair voltát, nyitottságát az üléseken. Az ügyrendi szabályhoz uh, tartani fogjuk magunkat. Az ügyrendi szabályzat nagyban segíti nehéz helyzetekben a szakbizottságok munkáját. Át is térünk a következő napi rendi pontra, mégpedig az első, második, harmadik és negyedik alelnökök megszavazására. Külön-külön fogjuk őket megválasztani. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a póttagok is részt vehetnek a szavazáson, olyan esetben, hogyha teljes jogú tagok nincsenek jelen. Tolja asszony felsorolta, hogy mely teljes jogú tagokat helyettesítenek póttagok. Az ülés elején tette ezt meg. Következő kérésem van, körülbelül 20 percet lesz majd igénybe az alelnökök megválasztása. Tehát szeretném kérni önöket arra, hogyha bárkinek javaslata van változtatásra, akkor ezt tegye meg a szavazás előtt, a szavazás lebonyolítása előtt. A szavazóképessége adott a bizottságnak, Az első alelnöki poszt lesz az első pont. Parancsoljon! Elnök úr, gratulálni szeretnék az ön elnöki kinevezéséhez is. Patricia Toya, kitűnő kolléganőnket szeretném jelölni az alelnöki posztra. Elnök, ez a szociálista frakció nevében történő jelölés, ha jól értettem. Rendben. Tója asszonyt meg szeretném kérdezni, hogy egyetérte a jelöltséggel. Igen a válasz. Következő kérdés. Vannak -e esetleg más jelöltek? Úgy tűnik, hogy nincsenek. Egyszerű javaslatom, közfelkiáltással szavazzuk meg a jelöltet. Tojasszony, kedves Patricia, nagyon örülök annak, hogy alelnök vagy, nagyon örülök annak, ha itt fogsz ülni a pódiumon mellettem. Azt gondolom, hogy ez a munkámat is nagyban segítheti. Néhány perce távoztál a pódiumról, most kérünk, hogy fáradj ide-vissza. Te voltál az első alelnöke az előző mandátum alatt működő szakbizottságunknak is. A következő pont a második alelnök megválasztása. Szeretném kérdezni a képviselőket, hogy vannak-e jelöltek az ECR képviselőjét látom jelentkezni. Kedves kolléga, kérem mutatkozzon be. Köszönöm, elnök úr. Ashley Foxnak hívnak. Csicseszter úrat helyettesítem, ez nagy megtiszteltetés a számomra, ő nagyon jó kollégám, és nagyon örülök annak, hogy Olaf Henkelre tehetek javaslatot, mint jelöltre második alelnökként. Elnök, köszönöm. Kérdéseim ugyanazok, van-e más jelölt? Úgy tűnik, hogy nincsen. Of course, I must ask Mr. Henkel if you... Természetesen meg kell kérdezem Henkel urat, hogy egyet érte a jelöléssel. Igen, a válasz. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Ugyanúgy, mint korábban, közfelkiáltással szavazzuk meg a jelöltet. Köszönöm. Kedves kolléga, gratulálni szeretnék a kinevezéséhez, és arra invitálom, hogy fáradjon ide a pódiumra. Jó. Köszönöm. Az ITRE-ben um, gyorsan tudunk haladni, ez fantasztikus, hiszen nagyon sok munkánk lesz ebben a mandátumban. Hát nagyon fontos, hogy gyorsan tudjunk dolgozni not necessary. Always. Everybody the same way. Good. Take that yeah. Uh, dear friends, let us go to... Kedves barátaim, a harmadik alelnök kinevezése következik, megválasztása következik. Vannak-e javaslatok? Ha jól látom, a GUE képviselője jelentkezik. Szeretném Kafael Miroslav Franz Dolfot javasolni harmadik alelnökként. Miroslav Ransdorfot. Mr. Ransdorfot. Thank you, Chair. Uh, I agree with this. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek a jelöléssel. Other proposals? Van-e más javaslat, kedves kollégánk? Úgy tűnik, hogy nincsen. Köszönkértessel szavazzuk meg a jelöltet. Uh, dear colleague, congratulations. Kedves kolléga, gratulálunk a megválasztásodhoz. And uh, last but not least. Az utolsó, a negyedik alelnök megválasztása következik. Vannak a jelöltek. Ferrer asszony. az EFDD frakció nevében. A EFDD. Üdvözlöm Önöket az IFDD e frakció nevében. E, Izétőt Rajnót szeretném javasolni a negyedik alelnök tisztségére. Dario Tamburano. Egyetért a javaslattal, Tamburano úr. Köszönjük. És van még egy jelölt, az ALDE képviseletében Frederik Fedelé. Köszönöm szépen. Nem én vagyok a jelölt, de az ALDE nevében beszeretném Helvig Péterzont bemutatni, aki Dán Radikál Vánszka képviseletében jelölt. Moltem Pétersen úr. Petersen úr, egyetérte ön a jelöltségével. Igen, a válasz. Köszönjük, mondja az elnök. Két jelöltünk van, és abban az esetben, ha két jelölt van, úgy titkos szavazásra kerül sor, mégpedig elektronikusan fogunk szavazni. Szeretnék eh, néhány dolgot elmondani. Ezek nagyon fontos dolgok. Természetesen minden képviselő egy szavazatot adhat le. Az első fordulóban az abszolút többséget megszerzett jelölt kerül megválasztásra az első körben, a második fordulóban, olyan esetben, ha nem elég hatékony az első forduló, annak a jelöltnek a megválasztására kerül sor, aki a, a legtöbb szavazatot kapja. Olyan esetben, hogyha ugyanannyi szavazatot kapna a két jelölt, úgy az idősebb jelöltet választjuk meg. Azt gondolom, hogy ez világos mindannyiunk számára. Úgy látszik, hogy van egy kérdés. Yes, colleague. Yes. I, uh, uh Parancsoljon, kolléga. Erikson vagyok, uh, a zöldek képviseletében. Az Aldét meg szeretném kérdezni arról, hogy miért indítanak két jelöltet a tárgyalások után. Uh, well, uh, it is... Igen, van lehetőség magyarázatra itt a szakbizottságban. De hát ez természetesen mindig lehetőség minden frakció esetében. Ha informálni akarnak bennünket, természetesen nem szeretjük, hogyha egyetlen párt uh, irányítja a parlamentet, ezért azt gondolom teljesen jogos, hogy mi is javasoljunk valakit. Ezt tettük Peter Zenóral. Jó, akkor ez lenne a magyarázat. Vannak-e esetleg további jelöltek? Nem akarom megzavarni, hogyha ilyen irányú szándékaik vannak. Úgy látom, nincs több ilyen mi is fontos valójában, mivel titkos szavazásra kerül sor, elektronikus módon kell szavaznunk, szükség van a szavazókártyájukra. Van-e, akinek nincs? Elnök úr, az előző ülésen itt voltam, az, az INTA ülésen, és itt benne hagytam a kártyámat, és visszajöttem, akkor már nem volt meg a szavazókártya van-e még olyas valaki, akinek hiányzik a kártyája, mert meg tudjuk oldani, hogy kapjanak egy másik kártyát néhány percen belül, amennyiben nem rendelkeznek ilyen. Tehát a kérdésem most az, hogy van-e további kártyapótlásra szükség? Mondjuk 3-5 percig tart összesen, ahogy látom megvan Nincs szükség, ez az eredeti, amit megkapott, óriási. Gratulálok a személyzetnek, a kollégáknak, tényleg a munkatársaknak gratulálok. Van-e további kérdés, felvetés? Akkor lássuk a szabályokat, hát az eljárási szabályt. Két jelöltünk van. Ezt hallottuk, ismerjük a nevet, Peterzen úr az egyik, és Tamburánó úr a másik. ABC sorrendben olvastam fel a nevet, és kérem, hogy ilyen módon haladjunk. Peterzen úr és Tamburánó úr szerepel a listánkon. Most pedig, ha szavazunk, ha megkezdjük a szavazást, akkor a következő szavakkal teszem ezt, megnyitom a szavazást, vote are open. Zöld gombot kell megnyomniuk, hogyha az egyes számú jelöltet kívánják, és a piros gomb a kettes számú jelöltre vonatkozik. Tehát a zöld gomb Peterzen urat támogatja, a piros gomb pedig Tamborano urat támogatja. Ha szavaznak, akkor az egyikre szavaznak. Peterzen úr esetében, mit mondtam, a zöld gomb, illetőleg Tamborano úr, akire még szavazhatnak, ő a piros gomb. Ennyi az összes, amit meg kell jegyezni. És elektronikus módon összesítjük majd a szavazatokat. Titkos szavazásról van szó, mint már mondtam. Ez egy rendkívül fontos aspektus ennek a szavazásnak. És hogyha hibát követnek el valahol, amíg nem zárom le a szavazást, addig van módosításra lehetőség zöldről pirosra, vagy pirosról zöldre. De de nem, azért mondom el, hogy ne részesítsek senkit előnyben nem privilegizálok senkit. De ha azt mondom egyszer, hogy lezárom a szavazást, akkor már változtatásnak helye nincs. És akkor az összesítésre kerül a sor. Igen. Okay. Now we start with the test votes. Egy próbaszavazás következik, egy teszt, hogy úgy mondjam. Miről is szavazzunk? Brazília-Argentina meccs. Brazília-Argentina meccsre szavazzunk. A zöld Brazília. Argentina. Tehát eh, ABC sorrendben Argentina a zöld, Brazília pedig a piros gomb. Megnyitom a szavazást. Well, has everybody voted? Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Has anybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Most összesítjük a szavazatokat. Brazília 31, nem, Argentina 22. Négy nem tudod dönteni. Akkor működik a gép, ennyit megállapíthatunk. első fordulóban abszolút többséget kell elérni, annak érdekében, hogy pozitív legyen az eredmény. A második fordulóban a szavazatok többsége számít, de úgyis csak két jelöltünk van, Megnyitom a szavazást. Mindenki felkészül? Világos. Tehát megkezdjük. Megnyitom a szavazást. Everybody has voted. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Yeah. Mr. Peterson, sorry. Uh, the result is mis- az eredmény Petersen úr 37 szavazattal, Tamburano úr 22 szavazattal, Abszolút többségről van szó, ezt sikerült elérni. Peterzen úr szerezte meg az abszolút többséget. Gratulálok Peterzen úrnak. Kérem, kedves kollégák, foglaljon, tehát gratulálni szeretnék, és kérem foglaljon helyet. 17. Sorry. 17, 17 szavazatot kapott. 37-17 volt az eredmény, de a többség megvan. 17 szavazatról volt szó. Kedves kollégák, szeretnék itt az ülésünk végén, úgy látom, megszületett az elnökség. Kedves kollégák, néhány bejelenteni való van, ami nagyon fontos lett. De úgy látom a kérdés, igen. Parancsoljon, kolléga. Szeretnék egy nyilatkozatot tenni, ugyanis a valamennyi bizottságban a honcs módszert lábbal tiporják, és nem veszi figyelembe Európa ezzel a legitim kritikát, és bizonyos frakciókat megakadályoznak abban, hogy például az ötcsillagos mozgalmat, ami egy legitim olasz párt abban, hogy kibontakozzon. És ezért szeretném ezeket a háttérben történő megbeszéléseket itt kritizálni nyílt színen. Én nem az európai szerveket kritizálom, ezzel nagyon boldog vagyok, hogy ennek a szakbizottságnak a tagja lehetek, hanem itt a jövendő generációk jóléte forog kockán, és ezért gyakorlatilag az európai kihívásokat csak úgy tudjuk megoldani, hogyha Európa példakép szerepet vállal magára a nehézségek ellenére. Tehát, hogyha valóban hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy minnyáján a 21. században jól érben élhessünk. for your statement. Köszönöm szépen, kolléga, a nyilatkozatát. Valamennyiket újra üdvözlöm, és külön üdvözlöm az új képviselőket itt az Európai Parlamentben. Egy nagyon nagy szakbizottság vagyunk, a harmadik legnagyobb az Európai Parlamentben. Meglehetősen széles körű tevékenységi területtel, számos ügyel foglalkozó kis és középvállalatok, ipar, egyéb vállalkozások, kutatás, innováció hozzánk tartozik, a harmadik akár a digitális gazdaság is lehet, digitális agenda, és persze az energia, mint olyan, egy rendkívül fontos területe a munkánknak, ami foglalkoztatni fog bennünket a következő hetekben, az eh, a szabadság eh, után eh, a biztosok elfogadása. Jövő héten Strasbourgban Ferrocsi urat forgatjuk meg, Tajani úr, Lewandowski úr is itt van a körünkben például, tehát egy sor további miniszter van a szakbizottságunkban, a bizottság alelnöke, az Európai Bizottság alelnöke is ide tartozik, és rendkívül magas szintű szakembereket is tartalmaz a szakbizottság, ezt láthatjuk az életrajzokon. Úgy vélem, hogy az Európai Parlament egyik legfontosabb szakbizottsága vagyok, a másik dolog pedig július 22 az energiabiztonsági stratégiáról folyik vita. Ez az, amit az Európai Bizottság tett közé nem régiben, és bizottsági képviselőket hívunk meg, hogy a TTIP tárgyalásokról tájékoztassanak az energia vetületéről ennek a megállapodásnak, amit Amerikával kötnénk meg. És el kell, hogy mondjam, hogy egy sor további fontos ügy van itt, az energiaárak, a klímaváltozás, és ez mind foglalkoztat bennünket a közeljövőben, még a digitalizáció, az e-piac újraiparosítás, ez mind a napi rendünkön szerepel, amivel foglalkoznunk kell év végéig. Nagy örömmel várom, hogy ezeken a területeken dolgozzak önökkel, a koordinátorokkal együtt, és persze minden egyes képviselővel. Biztos, vagyunk, a, biztos vagyok abban, hogy közösen nagy eredményeket tudunk elérni, öt évünk van rá valamennyiünknek együtt kell működnie, és akkor sikeresek leszünk. Köszönöm szépen!